jogokról, illetve csatlakozás a jegyzőkönyvökhez is megtörténjen, hogy így ekvivalens legyen a két joganyag aztán az egyezmény és az Európa Tanács intézményeihez is csatlakozni kíván a parlament, így az Európai Szociális Kártát is tudjuk majd alkalmazni, és más eszközöket is. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. egy állásfoglalás tervezetet nyújtottak be e, e vitával kapcsolatosan. A két témában a vitát ezzel lezárjuk, a szavazásra holnap kerül sor. A rend szerint most a tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek a stokholmi cselekvési tervvel kapcsolatban. Az előző vita izgalmas volt, de hosszabb volt, mint terveztük. Következésképpen azt kérem, hogy akik a következő vitában hozzászólnak, legyenek szívesek szigorúan betartani a hozzászólási időt. Al consiglio, prego. Sí, gracias. A tanácshoz fordulok, öné a szó. Államtitkár úr. Köszönöm, elnök asszony. A szabadság, biztonság és eh, jog területe Európában. Ez az Európai Unió egyik legnagyobb eredménye, hogy kialakult ez az európai térség. Ez egy óriási előrelépés a tagállamok közötti együttműködés terén. A polgári bűnügyi eh, és belügyi együttműködés, még egyszer mondom, az európai eh, projekt egyik legnagyobb kézzelfogható eredménye, amely valóban közelebb vitt bennünket ahhoz, hogy a polgárok Európáját építsük. Az állampolgárok számára is ez egyik legláthatóbb, legkézzelfoghatóbb eredmény, amely a mindennapi életükben is tetten érhető javulást, változást hozott, mi szerint biztonságban tudhatják magukat, és jogaikat jogaikkal élhetnek. Óriási eredmény ez, tisztelt képviselők. A tanács által elfogadott, ezen a téren elfogadott döntések, határozatok mm, Lisszabon előtt elsősorban kormányközi téren születtek. Meg voltak ilyen, születek ilyen döntések, amelyek révén elérkeztünk oda, hogy nyíltan beszélhetünk erről. Az emberiség ellen elkövetett bűncselekmények, háborús bűnök, népírtás, ...2002-2003-as döntések alapján egy operatív hálózat is felállt, amelynek értelmében a tagállamok együttműködhet, együttműködhetnek kormányok között, annak érdekében, hogy ezeket a bűnöket kivizsgálják és üldözzék. Mindannyian emlékezhetünk eh, Pinochet eh, tábornok ügyére. A Spanyolország, hogy más országot ne is említsek, az egyetemes jog intézménye működik, amely szerint még a Spanyolország területén kívül elkövetett bűnök is üldözhetőek, ezekért az elkövetők felelősségre vonhatóak, azért, mert ezek egyetemes bűnöknek minősülnek, tehát hogyha egy, a spanyol szervek az elkövetőket spanyol területen elfogják, akkor Spanyolországban is bíróság elé állíthatóak, még akkor is, hogyha elméletileg Spanyolországnak nem lenne joghatósága ezen ügyekben, de mégis az emberiség méltósága ellen elkövetett bűnökért Spanyolországban eh, bíróság elé állítható bárki, akkor is, hogyha ezt spanyol területen kívül követte el. A szabadság biztonság és jog érvényesülésének területét a Stockholmi program fogja egybe, és a Lisszaboni szerződés ezt a programot, ennek a programnak teljesen új lehetőségeket nyújt, nem csak kormányközi, hanem valóban közösségi szintre emeli ezt a közösségi módszer alkalmazásával. Korábban a korlátozott, vagy semmilyen szerepe sem volt az Európai Bíróságnak és az Európai Parlamentnek, azonban most a Lisszaboni szerződés életbelépésével ez a két uniós intézmény is komoly szereplővé eh, válik. Ez a 2009 eh, év végi tanácsi döntés értelmében eh, alakult így, amikor a Stokholmi Program hivatalosan elfogadásra került. Elsősorban az állampolgárok érdekeit próbáljuk szem előtt tartani ebben a programon az elkövetkezendő években. Ez a 2010 és 2014-es évek közötti időszakra vonatkozik. Kötelezettséget is vállaltunk, e, mi szerint a tagállamoknak a Nemzetközi Büntetőbírósággal együtt kell működniük, a népírtás, az emberiség elleni büntettek a háborús büntettek küldözése terén, hogy ezek ne maradjanak büntetlenül. Ez a Stockholmi program, amelynek elfogadásában nyilván a svéd soros elnökségnek eh, tevékeny eh, szerepe volt, pontosan ezt célozza. Fontos szerepet kap a Stockholmi program végrehajtásában az európai bizottság természetesen, hiszen a szabadságbiztonság és jogérvényesülésének területe eh, eh, aktív felépést eh, kíván. Az új kihívásokhoz új eszközökre van szükség, és Lisszabon, a Lisszaboni szerződés pontosan ezt adta a kezünkbe, egy új eszköztárat, a lehetőségek új tárházát tárta fel előttünk, amelyet ki kell használnunk. Hagy mondjam ki feketén-fehéren, ez egy jogi szempontból nézve, ez egy igazi forradalmi változás, egy forradalmi újítás, az, hogy közösségi szintre nem elődött a szabadság, biztonság és jog érvényesülésének területe. A tanács elismeri az Európai Parlament fontos szerepét társjogalkotóként, Az elkövetkező években pedig a Stockholmi program alapján fogunk eljárni. Igen. Köszönöm szépen, reading biztos asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Már tudják önök is, de azért hadd mondjam el én is röviden, hogy miben áll a bizottság cselekvési terve, mely a szabadság, biztonság és igazság érvényesülésének területének erősítését jelenti az állampolgárok szempontjából a stokholmi program végrehajtása révén. A cselekvési terv iránymutatás, nagyon konkrét intézkedéseket is jelent az elkövetkező öt évben. És hagyd lépek egyet vissza. Ebben a pillanatban, ahogy ezt az események is bizonyítják, az elmúlt hetek, hónapok eseményei, hogy közösen érzékeljük annak sürgősségét, hogy szembenézzünk azon gazdasági és társadalmi helyzettel, mely Európában kialakult, és nagyon érzékelhet, erősen érzékelhető az állampolgárok várakozása is, hogy az Európai Unió döntően és gyorsan válaszoljon ezekre a kihívásokra. Emlékszem az Európai Bizottság munkaprogramjának elfogadására márciusban, amelynek tartalma már mutatta azt, hogy az Európai Bizottság nem csak azzal a szándékkal bír, hogy fellépjen, hanem fel is lép többek között, koncentrálva az Európai Unió azon feladatára, hogy egy olyan napirendet állítson fel, ahol is az állampolgár áll az európai cselekvések középpontjában. Az a cselekvési terv, amely a bel- és igazságügy területén bontakozik ki, az első olyan stratégiai kezdeményezés, amelyet az új bizottság indított útjára, annak érdekében, hogy ez a munkaprogram valósága gyakorlatá váljék. Nagyon szorosan követi azt a felhatalmazást, ahhoz illeszkedik, és ahhoz a szélesebb körű filozófiához is, amelyet a Stockholmi program határozott meg, és figyelembe veszi azokat az ajánlásokat, javaslatokat is, amelyek az Európai Parlament illetve a tanács fogalmaztak meg. Kihívás az, hogy biztosítsuk az alapjogok és alapszabadságok biztosítását. Garantálni tudjuk, miközben garantáljuk a biztonságot is Európában. Ez a kettős kihívás pedig átfogó módon kell megvalósuljon, és azok a kezdeményezések, amelyekről beszélek, egy menetrendet határoznak meg, egy olyan úti tervet, amely egy biztonságos, szabad Európához vezet. Mert hiszünk abban, hogy nem lehet ketté választani a szabadságot a biztonságtól. Ugyanannak a dolognak a két oldala ez, és mindkettő az állampolgárokhoz kapcsolódik, és ezek révén tudjuk közelebb hozni az állampolgárokat Európához. A cselekvési terv révén nagyon konkrét intézkedéseket tudunk megvalósítani olyan területen, ahol a hozzáadott érték, Európa hozzáadott értéke nagyon kézzelfoghatóvá válik az állampolgárok számára. Ilyen módon ez egy erőteljes üzenete is annak, amiről eddig is beszéltünk, annak, hogy a Lisszaboni szerződés és az alapjogok kartája az állampolgárok érdekét szolgáló konkrét tevékenységeket is jelentenek. Ezek a cselekvések összekapcsolódnak, konzisztens módon a Lisszaboni szerződés által meghatározott, és az alapjogok kartája által meghatározott törekvések, ambíciók keretei között, és ezeket a lehetőleg gyorsabban végre is kell hajtanunk, megfelelve az állampolgárok várakozásainak is. Ezért fontos, hogy a cselekvési tervet a parlament ne egy kőbe vésett, kész dolognak tekintse, hiszen váratlan fordulatok adódhatnak menet közben, és az Európai Bizottság bizonyal, hogyha ilyen váratlan helyzet adódik, akkor él kezdeményezési jogával annak érdekében, hogy ezt a hirtelen felbukkant problémát megoldhassuk. Ezért fontos a szándék, és az Európai Parlament szempontjából is, hogy a végrehajtás, a Stockholm program végrehajtásának lesz egy időközi jelentése 2012-ben, annak érdekében, hogy sinen tartsuk a programot, megfelelve az európai és globális fejleményeknek, azok akkori állapotának, és ahogy nagyon helyesen a miniszter is aláhúzta, ez a cselekvési terv nem pusztán arról szól, hogy miket fog javasolni az Európai Bizottság, hanem arról is, hogy a tagállamok mit tesznek hogy a tagállamok miképpen élnek saját kezdeményezéseikkel azokon a területeken, ahol a szubszidiaritás lép be, és hogyan hajtják végre az Európai Uniós döntéseket, hogyan fordítják ezeket le a nemzeti jogszabályokban, majd aztán hogyan hajtják végre, és hogyan működnek együtt más tagállamokkal. Ez a cselekvési terv tehát, kedves parlamenti képviselők, csak akkor lehet végül is sikertörténeti, hogyha minden, minden intézmény eljátsza a rót szerepet, és bízom abban, hogy az Európai Parlament segít bennünket abban, hogy megfelelően sínre tegyük és tovább vigyük ezt a programot. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most megkezdjük a vitát a frakciók szószólóinak részvételével. Másfél percben Karáza Bírt asszony az EPP részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék gratulálni az Európai Bizottságnak, hogy nagyon konkrét akciótervet mutat be az európai állampolgárok jogainak érvényre jutatása érdekében. Én tényleg hiszek benne, hogy a Stokholmi program a legjobb irány az európai állampolgárok számára, egy olyan Európa számára, amely az állampolgárok ért és azokkal együtt működik. Fontos, hogy ragaszkodjunk a Stockholmi program jövőképéhez, amikor az elkövetkező öt évre specifikus javaslatokat tesznek önök. A programban igazi egyensúly van az állampolgárok biztonsága és jogaik tiszteletben tartása, illetve szabadságjogaik és állampolgárságuk megerősítése között. Különösen üdvözlöm az elmúlt időben az embercsempészet, emberkereskedelem, gyermekekkel szembeni abúzus, illetve a e, szembeni fellépésre, illetve a fiatal korúak megvédésére tett javaslatokat, intézkedési javaslatokat, illetve a nők nemi szervének megcsonkítására küzdelmet, illetve a nők elleni erőszakot általában elítélő intézkedéseket még a tervezetnél korábban nyújtották be ezeket a javaslatokat javaslatokat, biztos asszony. Nagyon fontos, hogy az állampolgárok részvételét is ösztönözzük ebben a folyamatban, és a dokumentumokat átláthatóvá, közérthetővé tegyük elkötelezett vagyok, hogy együttműködjek a bizottsággal, a tanácssal. Fontos, hogy igazi szabadság, biztonság és jogérvényesülési jövedet jöhessen létre a valóságban is. Köszönöm szépen! Köszönöm, most pedig a szocialisták részéről Gönc asszony másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony!

Köszönöm szépen a liberálisok részéről Weber képviselő másfél perc. Köszönöm elnök asszony. Ambíciózus a Stockholm program, Stockholm program, de a cselekvési terv szempontjából fontos, hogy hatékonyan hajtjuk-e végre. A hatékonyságon itt nem csak a megfelelő menetrendet értem, hanem azt is, hogy a, az elfog, következő években elfogadandó jogszabályok milyen minőségűek lesznek, illetve az intézmények hogyan alakulnak. Ha azt szeretnénk, hogy az Unió koherensebben lépjen fel ezen a szinten, akkor bizalmat kell építenünk, a kölcsönös bizalmat a rendőri szervek és a jogi szervek között, úgy, mint ahogy azt tettük a belső piacon például. Ehhez a jogi hagyományainkkal kapcsolatos véleményünkön kell változtatni, hiszen nem szabad, hogy ezek megakadályozzanak bennünket abban, hogy legyenek minimális európai szabályok, például a, a, e, a jog a büntetőjog területén. Fontos, hogy a jogvédelem mellett tiszteletben tartsuk ne csak a, az áldozatok, hanem a, a vádlottak um, jogait is. Ezért fontos, hogy minden minimális szabályok uh, alkalmazhatóak, alkalmazandóak legyenek minden tagállamban. Uh, ehhez szükség van akkor, hogyha az Eurojustra többet, nagyobb hatásköröket kívánunk ruházni, illetve ezt várjuk például a politikai menedékjog csomagtól is. Az én frakcióm uh, azt szeretné, hogy az emberi jogok védelméért lépjenek fel az uniós intézmények kéz a kézben. Grazie per il gruppo. Köszönöm szépen. A zöld frakció nevében Sargentini képviselő másfél percben kap szót. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Hallgatva a biztos asszonyt, meg a tanács képviselőjét a Stockholmi programmal kapcsolatban, néhány kérdés merült fel bennem. A spanyol elnökség vége felé járunk, öt hete van még az elnökségnek, és hallottuk az elnökség képviselőjét nagy gondolatokkal előállni a menekültek ügyében, a diszkrimináció elleni harcban, a bevándorlók ügyében, a nők emancipáció kérdésében. Aztán 5 hét, van már csak hátra, és nem látom, hol vannak a konkrét eredmények, hol vannak a konkrét javaslatok ezekben a kérdésekben. A bizottság és a parlament a bevándorlással és menekült ügyek kapcsolatban megtette a lépéseket, most már a tanácson áll, hogy lépjen. Nem le, csak a tagállamok végrehajtására várni. A tanács kell tehát, hogy, hogy az erodok a, a, a szakmai képesítések irányában és egy sor más tevék tekintetben előrelépés mutasson. Az antigminációs irányelvben már szavaztunk, a parlamentben, és a zöldek várják ennek végrehajtását. A bizottsággal kapcsolatban pedig persze a, a diszkrimináció ellenesség, meg az esélyegyenlőség alapvető jogok, amelyek a Stockholmi programban írva állnak. Azonban akkor miért van az, hogy a bizottság nem tekintett te prioritásnak az azonos nemű, neműek közötti partneri viszony szabályozását egy cselekvési terv részeként. Önök azt mondták, hogy az embereket kell középpontba helyezni. Az azonos neműek közötti partneri viszony kérdése éppen ide tartozik. Meg tudnak magyarázni, hogy miért nem voltak erre figyelemmel? Aztán az Európol tekintetében. A három Lisszaboni területen az Európolt csak nagyon kevéssé ellenőrizte a parlament, és a Lisszaboni szerződés hatája alatt sem történt ez meg másképp. Vagy az együttműködési megállapodások tárgyalása, indítása harmadik országokkal tanácsi határozat függvénye. Úgy tűnik, az, azokat a híreket halljuk, hogy az Európa most Izraellel tervez megkötni egy egyezményt, és nem is tudjuk még, hogy milyen más országokon gondolkoznak ilyen egyezmények vagy szerződések megkötése kapcsán. A Lisszaboni szerződés az Európai Parlamentre új szerepköröket ró, a bizottság ezeket figyelembe kell vegye. Köszönöm. Grazie. Köszönjük. Az EFD frakció nevében Bizottó úr kap, asszony kap szót egy percre. Köszönöm. A számok ambiciózusak, de fontos, hogy milyen területeknek látunk neki, hogy ha a programokat vizsgáljuk, akkor minden szép és jó, de mi a az értelme a rengeteg európai ügynökségnek, hogy ha ezek mögött nincs egy egységes európai stratégia és prioritások, például a migráció problémájának megoldása, a bűnözés elleni harc, általában az illegalitás elleni harc, a harmadik országokkal való megállapodásra, bevándorlás csökkentés érdekében, az európai fiatalok 20%-a minden fiatal munkanélkül, ez 5 milliót 5 millió embert jelent. A szolidaritásról beszélünk állandóan Európában, de legyünk konkrétak és reálisak. A prioritás az, hogy először az európai polgárok kapjanak munkát, jussanak munkához, a többi az csak retorika, ezek üres szavak nem segítenek semmit az európaiokon. Köszönjük! A most következő hozzászólók a saját nevükben szólnak fel. Diaz de Mera úr. Köszönöm, elnök asszony. Amiről itt beszélünk, az öt év alatt több mint 360 konkrét fellépés cél megvalósítása. Ez a cselekvési terv. Én úgy vélem, hogy az Európai Parlamentet nem vonták be kellően, nem konzultáltak velünk kellően a cselekvési terv elfogadása előtt. Ugyanez igaz a nemzeti parlamentekre. Egy-két példát hagy hozzak. A radikalizáció elleni fellépés, a terrorizmus finanszírozása elleni harc, az európai TFTP terv létrehozása, vagy a szervezetbűnözés bűnözés elleni harc, vagy az internet bűnözés és a terrorizmus elleni harc, valamilyen európai határőrizeti rendszer felállítása, sorolhatnám tovább. Ezek roppant fontos kérdések, szerintem ezt másképp kellett volna megközelíteni, a parlamenteket jobban be kellett volna vonni. Hogyha az áldozatok, a különböző bűncselekmények áldozatainak védelmét vizsgáljuk, akkor feltűnik az, hogy a terrorizmus áldozatai is ide kellene, hogy tartozzanak. Nos, ami engem illet, ez egy módosításhoz kellett volna, hogy vezessen, de erre nem volt lehetőség, mert egy különleges eszközt hozunk létre a terrorizmus áldozatainak eh, védelmére, és az én véleményem szerint ez átfogó cél prioritás kellene, hogy legyen az Európai Unióban, de nyilvánvalóan nem az. Ezért Reding biztos asszony a kérdésem önhöz a következő. Az Európollal kapcsolatban eh, a tanács döntését miért egy Európol eh, rendelet veszi át? Köszönöm szépen, Flasikova Benyóva asszony következik másfél percben. Köszönöm. Tisztelt elnökasszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt biztosasszony. A stokholmi akciótervből több összetevőt szeretnék itt észrevételezni. Idő hiány csak a problémás részekről emlékeznék meg, mert a kritikának ugye konstruktívnak kell lennie. Azt állapíthatjuk meg, hogy az Európai eh, Bizottság eh, továbbra is a migránsok integrációja mellett száll síkra Európában, de az akciótervben nincs eh, ezirányú ambiciózus intézkedés. Azt állapíthatjuk meg, hogy 2014-ig nem valószínű, hogy létrejöjjön az egyablakos rendszer a menedékkérelmek elbírálására Európában. Vannak olyan konkrét problémák, amelyekkel nem foglalkoznak egyes menedékkérőkkel, illetve az idén jellegű migránsokkal, sőt represszív intézkedések érvényesülnek ellenük. A bizottság azt mondja, hogy az azonos neműek érettási közössége nem képez prioritást. Azt gondolom, hogy lemaradásban vagyunk a társadalom fejlődéséhez képest. Végül pedig még egy dolgot nagyon röviden megemlítenék. arról beszélünk, hogy a cégeket megszabadítjuk a felesleges bürokráciától, itt a válság körülményei között elég meglepő erről így szólni. Ludford asszony, köszönöm szépen elnök asszony, úgy gondolom, hogy az öt konkrét intézkedés listája a legpozitívabb ebben a tevben. Itt a büntető eljárási területre gondolok. Az első intézkedése kapcsolatban a vádlottak számára tolmácsás fordítása mobilitás szolgáltatással kapcsolatban én voltam a jelentés előadója. spanyol elnökségnek köszönhetően ma délelőtt sikerült megállapodásra jutni. Remélem, hogy meg is valósul ez az intézkedés. A bizottsági javaslatok mellett szeretnék kiállni, és külön köszönöm a biztos asszonynak a kölcsönös elismerésben sikerült nagy eredményeket elérni. Az elfogató parancs esetében azonban Gerryman és Andrew Suman ügye arra mutat rá, hogy időnként az igazságszolgáltatás nem megfelelően jár el. Hogyha egy évtizeddel előbb hoztuk volna meg a szükséges intézkedéseket, akkor ez nem lenne így. Buzutil úr, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy a közös belső piac az egyik legnagyobb projektje az Európai Uniónak. Úgy gondolom, hogy ez a projekt az Európa európai állampolgárok számára a következő legfontosabb projekt lesz. 1992-ben teljesedett ki a belső piac, eh, akkor eh, fogadtuk el a Maastrichti szerződést, és eh, akkor alakult ki az európai állampolgárság elképzelése is. Most egy olyan térséget hozunk létre ezzel az akciótervel, ahol az európai állampolgárságot gyakorolhatjuk, illetve emberi jogainkat, polgári jogainkat, illetve a mozgásszabadságot az Európai Unión belül. Példát statuálhat az Európai Unió ezen a téren, illetve az emberkereskedelem, a pedofilok elleni küzdelem, a kiberbűnözés elleni küzdelem, illetve a bevándorlás, a menedék, jogi politika, mind ilyen területek lehetnek. Mindenek előtt politikai akaratra van szükség, hogy ezek hangsúlyosan megvalósuljanak, ugyanakkor a szubszidiaritást is figyelembe kell vennünk, hiszen bizonyos területeken a szubszidiaritás igen nagy jelentőséggel bír, ugyanakkor a határidők is nagyon fontosak az akciótervben, határidőket kell szabni, és azokat be kell tartani, különben a dolgok nem valósulnak meg. Köszönöm. La parola. Köszönjük. López Aguilar kollega kapja meg a szót másfél percre. Köszönöm, elnök asszony. A LIBE szakbizottságának elnökeként társ előadója voltam azoknak az állásfoglalásoknak, amelyeket tavaly novemberben a Stockholm programmal, Stockholmi programmal kapcsolatban elfogadott ez a ház. Szeretném hangsúlyozni, hogy akkor, tavaly ősszel, szabadságbiztonság és jogérvényesülésének európai területére vonatkozóan komoly ambíciókkal bírt az Európai Parlament az említett állásfoglalások van megfogalmazott kívánalmainkat nem látjuk viszont sajátos módon az Európai Bizottság által kezdeményezett és javasolt cselekvési programban. Tudjuk, hogy sokat vitáztunk erről itt ebben a házban. A 148-as és 149-es és 150-es bekezdésben az Európai Parlament állásfoglalása konkrét javaslatokat tett például az áldozatok védelmére vonatkozóan, vagy az Eurojusthoz, Schengenhez, a Frontexhez, az európai eh, politikai menekültjoggal eh, foglalkozó ügynökség, adatvédelem, az antidiskrimináció eh, területén. Az adatvédelemről is rengeteget beszéltünk már a biztonság szempontjából, illetve a TFTP, a terrorizmus finanszírozása a elleni harc programja keretében. Ugyanakkor az Európai Bizottságnak a munkáját öt évre előre lefektették ebben a cselekvési programban, és most már a bizottságra vár az, hogy a cselekvési programban meghatározott célokat egyenként végrehajtsák, de még egyszer felkérem őket, hogy a 148, 149 és 150-es bekezdésben általunk megfogalmazott kívánalmaknak tegyenek eleget, hogyha nem, nem azt tudniuk kell, hogy vigyázó szemünket az Európai Bizottságon tartjuk, ezért és a tanácson is ezért jobban tennék, hogyha szorosabban együttműködnének velünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következőben Grízbe képviselő kap egy percben szót. Tisztelt biztos asszony, tisztelt elnök asszony, tanács tisztelt képviselője, hadd mondjam el, hogy nagyon nagy elégedettséggel beszélek erről az akciótervről, a e, roadmapről, földörútról, ahogy Edding asszony mondja, e, alapvető e, dolgokról van itt szó, preveri módon számba vehetném az összes jó dolgot, de inkább néhány problémáról számolnék be, ami a formát illeti. Nagyon pontos határidőket szabtunk meg az intézkedések végrehajtására, és mi az, én azt szeretném, hogyha mindent megtennénk annak érdekében, hogy ne csak szóban történjenek meg ezek az intézkedések, és ami az érdemi részt, a tartalmat illeti prioritásokat kell eh, meghatározni. Reding asszony többlet értékről, hozzáadott értékről eh, beszél. Én azt szeretném, hogyha a sürgősebb területeken eh, sürgetnénk a dolgokat, hogyha azonos nyelvet beszélnénk jogi szempontból, és mondjuk a, a bírák, meg egyéb szakmák, mondjuk a rendőrök számára is Erasmus-t szerveznénk, illetve a legfontosabb területeken például a gyermekjog, a gyermekek védelme, a kiberbűnözés elleni küzdelem, a pedopornográfia és a szexuális kizsákmányos területén gyorsabban lépnénk előre. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Lambrinidis képviselő egy percben következő. Köszönöm. A nagy a szolidaritás kell legyen a központja az egész programkörnek. Beszéltünk már a harmadik államok való visszatelepítés kérdéséről, és a bizottság program, programjában igazi prevenciós eszközöket nem igen látok. Holott ezekre is nagy szükség volna. És a szolidaritás el, sem igazán érzékelhető, és sajnálatos. Tíz százrével jönnek például bevándorlók, illegális bevándorlók Törökországon keresztül Európába. A visszatérítés tárgyában, hogy milyen megállapodásokat törekszünk például Törökországgal. Aztán mi történik a Frontex megállapodás keretében Törökországgal kapcsolatban? Itt is azt hiszem Görögország és Európa alapjogait sérti meg a török fél, a határokat is megsértik. Tehát a szolidaritás a bevándorlókkal való szolidaritás kérdéseire kell rámutassak. A bevándorlókat a társadalomba integrálni kell, ellenkező esetben nem tudnak velünk békében élni ezek az emberek. Lehetőséget kell tehát adnunk számunkra, hogy integrálódjanak társadalmainkba. Ellenkező esetben egy, egy, egy ketyegő időbombát jelentenek, bombát Európa társadalmaiban. Grazie la parola. Köszönjük. Jaurege Attondó kollega kap szót egy percben. Yo tengo la impresión de que... Eh, Köszönöm, elnök asszony. Meg kell mondjam, hogy egy olyan Európában, ahol már nincsenek határok, és ahol a bűnözők, a bűnözők sem ismernek határokat, eh, akkor valóban nagyobb együttműködésre van szükség a bűnözés elleni fellépés terén is. Ambíciózusabbnak kell lennünk a rendőrségi együttműködés terén, eh, az Európóra gondolok, vagy az igazságügyi együttműködés terén, az Eurojustra gondolok itt, illetve a bírósági ítéletek kölcsönös elismerésére, illetve mértékének harmonizációja terén is, illetve bizonyos fokú harmonizációra szükség van a polgár és büntető törvénykönyvek terén is. Természetesen van egy bizonyos fokú ellenállás a tagállamokban ezzel, de fontos, hogy felülkerekedjünk a tagállamok ezen szuverenista elképzelésein, és hogy az igazságügyi rendszerek működését harmonizáljuk. Köszönöm a spontán felszólalások következnek. Jakulino képviselő az első egy percben. E Köszönöm, elnök asszony. Világos. Mennyire fontos lehetőséget kínál a Stockholmi program pozitív cselekvések sorát, amelyeket a bizottság révén kell végrehajtanunk annak érdekében, hogy ténylegesen létrejön megerősödjön a szabadságbiztonság jogérvésülésnek tere. Azonban a gyakorlati megvalósítás kemény feladat jelent, ahol az európai intézmények és a tagállamok is ö, együtt kell működjenek, tényleges együttműködésről kell, hogy szó legyen. A bevándorlási hullámok szabályozása, méltányos, objektív elvek alapján való szabályozása, a, a, a feltételrendszer meghatározása, is ide tartozik, illetve annak megakadályozás, hogy az emberek ne keveredjenek be a szervezett bűnözés hálóiba, a, a, a kábítószer iparág hálózataiba. Mindehez nagyon komoly együttműködésre lesz szükség. Az Európai Parlament pedig ebben döntő szerepet kell, hogy játsz, játszon, együtt a többi Európai Uniós intézménnyel és a bizottsággal. Köszönöm szépen. Batten képviselő következik egy percre. Köszönöm elnök asszony. Sarah Ludford azt mondta, hogy aggasztják őt a bírósági tévedések az elfogadó parancs ö, ö, kapcsán, és két brit állampolgárt is említett. Úgy gondolom, hogy az egész európai elfogadó parancs egy nagy tévedés volt. Bürokratikus formalitással züllesztették az igazságszolgáltatást. A brit bíróságoknak meg kell hagyni a lehetőséget, hogy megvédjék a brit állampolgárokat az igazságszolgáltatást. Az igazság igazságtalan letartóztatástól, amikor kiadják őket külföldre. Andrew Sinyú esetét is szeretném megemlíteni az ő kiadatását megakadályozták, egyértelmű volt, hogy a bizonyítékok nem állják meg a helyüket. Pont az a lényeg, hogy a bizonyítékokat meg lehessen vizsgálni. Most krokodilkönnyeket sírhatunk Szíriú úr ügyében, meg más hasonló ügyekben, de mi hoztuk az európai intézmények ezt az elfogató parancsot. Köszönöm, Papa Nikola úr, következik egy perc. Köszönöm, Köszönöm, elnök asszony. Elég tétellel vettük a Stockholmi program elfogadását, a szolidaritás megvalósítását, a bevándorlás megfelelő szabályozását, illetve az illegális bevándorlás elleni harc lépéseit. A cselekvési terv az én olvasatomban, mely 2011-re előrányoz egy mechanizmust is, annak érdekében, hogy a nemzeti menedék jogi rendszereket értékelje, összehasonlítsa, hogy meg lehet, meg össze tudja hangolni ezek működését és a menekültek ügyét javítsa. A máltai menedékhivatal kérdése is felmerült, illetve kérdés, hogy ez a mechanizmus elégséges lesz a probléma feloldására illetve a visszatelepítés tekintetében. Grazie. Köszönjük Papa Nikolaou úrnak az utolsó hozzászóló, Makovei asszony. Egy percet kap, parancsoljon. Uh, I would like to... Köszönöm, elnök asszony. Az a mechanizmus, amely a cselekvési termen szerepel és a korrupció elleni harcra vonatkozik a tagállamban, tanács is hivatkozott erre a stokholmi programra vonatkozó nyilatkozatában, az Európai Bizottság pedig a stokholmi programra vonatkozó cselekvési tervben beszél erről, a tagállamok antikorrupciós intézkedéseit értékelik ezek, tehát megvan a politikai szándék és kötelezettségvállalás a tagállamok részéről, hogy ez a mechanizmus életbe lépjen. Mondom ezt, miközben tudjuk, hogy nem minden tagállam tesz meg mindent a korrupció elleni harc érdekében, és akkor még finoman fogalmaztam a cselekvési terv ben lefektetett határidő 2011 erre vonatkozóan. Szeretném, hogyha 2010 végig előtt sor kerülne erre, és akkor jobban megfelelne ez a korrupció elleni harc iránti igénynek. A korrupció ugyanis a gazdasági válság okának is tűnhet, és jó lenne ezért minél inkább gátolni, megakadályozni ennek elterjedését. Köszönjük! Most pedig nem maradnás hátra, mint hogy López Garrido úrnak adja meg a szót a tanács nevében. Señora Presidenta, realmente... Köszönöm szépen, elnök asszony. De, de este debate sobre el espacio de libertad justicia. Ebben a az igazság, az jogérvényelősülési szabadság és biztonság övezetről szóló vitában egy fontos dolgot mondott Búzitil képviselő. Az európai állampolgárságról beszélt. Most ennek az állampolgárságnak az összetevőiről van szó igazából ebben a vitában. Egyértelműen ez volt az egyik fő iránya a spanyol elnökség tevékenységének, illetve a Lisszaboni szerződéssel az Európában nyíló új szakasznak, ez egy nagyon fontos területe, Gentini asszonynak mondom, aki azt kérdezte a tanácstól, hogy mi történt spanyol elnökség alatt, hogy mi indult be a jövőre nézve, mi van folyamatban. Köszönöm ezt a közvetlen kérdést, és megpróbálom válaszomat néhány olyan pont köré felfűzni, amelyek minden bizonyal az európai állampolgársághoz kötődnek, a biztonsághoz, a jogérvényesüléshez való jog, tehát a 21. századi fontos jogok mentén. A, az Európai Emberi Jogi Egyezményhez a csatlakozás kapcsán, amiről egy hosszú vita volt itt az imént, már volt szó a fő szabadságjogokról, jogokról, és fontos megemlíteni, azt az irányelvetés, ami a büntető eljárás során érvényesülő jogokat szabályozza. És az Európai Bizottság általános javaslatot fog valószínűleg tenni. A diszkrimináció ellenes irányelvet egyébként a tanácselnökséget támogatja támogatjuk a bizottság javaslatát, ami az áldozatvédelmet illeti az elnökség számára ez prioritást képez, különösen a szexista bűncselekmények áldozatai kapcsán aztán az emberkereskedelme elleni irányelvről megindult a munka, a szexuális abúzus elleni irányelvről megindult a munka, júniusban kialakul a közös álláspont, tehát jogszabályalkotási kezdeményezések születtek, a szexista bűncselekmények üldözésére, a Libé és a FAM szakbizottságokban folyik a vita a szexuális bűncselekmények üldözéséről. Ez egyik legsúlyosabb csapás ma az Európai Unióban. az emberi jogi megfigyelő ügynökség is foglalkozik vele. Ami a biztonságot illeti, a márciusi tanácsülésen elfogadtuk a belbiztonsági stratégiát, létrejött egy bizottság, és az Egyesült Államokkal köt kötött megállapodásokról is folyik a tárgyalás, Toledói nyilatkozat, SWIFT tárgyalás a parlament jól ismeri, mandátumot kaptunk, hogy minél hamarabb megállapodásra jussunk az USA-val, fontos a, az adatvédelem is, a terülős elleni küzdelemmel kapcsolatban ami a polgári védelmet illeti, a polgári jogot illeti, bocsánat, van egy eh, római ö, eh, egyezmény, ami a migrációt és a menedékjogot illeti, többször említették őket, a spanyol elnökség eh, kell, hogy az első értékelést elvégezze a bizottsággal együtt az európai bevándorlási és menedékjogi paktummal kapcsolatban aztán a bizottsággal együtt új programot indítottunk a felnőtt kíséret nélkül utazó fiatalkorúakról. A Frontex-el is foglalkozunk, illetve az európai menekültekkel és letelepítésükkel bizonyos országokban, és a hazatelepítésükkel is aztán az Európai Menekült Alap 2011-től létre kell, hogy jöjjön az Európai Parlament Tavares jelentése az alap jóváhagyását irányozza elő, illetve más kezdeményezések is születtek migrációs területen. Aztán szeretnék visszatérni az európai ügyész kérdéséhez. A Lisszaboni szerződés foglalkozik ezzel. Reding biztos asszony szólt róla hasznos lenne erről vitát folytatni, az Európai Unió gazdasági érdekeit meg kell védeni, ez minden korábbinál időszerűbb, a következő lépés pedig a transnacionális bűncselekmények üldözése a spanyol elnökség megkezdte erről is a vitát. Hát néhány konkrétummal próbáltam szolgálni arra vonatkozóan, hogy milyen területeken indult be a munka a spanyol elnökség alatt, természetesen a parlamenttel együtt elengedhetetlen, hogy szavahihetőek maradjunk, amikor nyitott és szabad Európát akarunk megvalósítani, ahol a polgárok biztonságban élnek, az elnökség ezen dolgozik, a spanyol elnökség, a belga és a magyar elnökséggel karöltve természetesen számítunk az Európai Parlament együttműködésére is. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen, Reding asszony a szó. Yes. Igen. Mindenki a Stockholm programról beszél. Olyan ez, mint egy karácsonyfa, ahol több száz kívánság lóg az ágakon, mint a gyerekek cédulái. Holott a valóságról kellene beszélnünk. Hogy ezek a karácsonyi kívánságok milyen sorsra jutottak a Lisszaboni szerződés előtt, hogyan tárgyaltak ezekről zárt ajtók mögött akkoriban, tekintet nélkül az állampolgárokra, azok igazi igényeire, vágyaira, várakozásaira. A harmadik pillér keretein belül folytak akkor a megbeszélések, amikor is a belügyminiszterek sem az Európai Parlamentet nem kérdezgették, se az Európai Bizottságot. És amikor az Európai Bíróságnak semmilyen beavatkozási joga nem volt ezekbe a kérdésekbe. Onnan indultunk. Erre gondoljunk. Egy lehetetlen helyzetből. Amikor is még amikor a döntéseket még csak nem is nemzeti szinten hozták meg, tehát amikor nem volt a polgárok kezében semmiféle eszköz, semmiféle jogi eszköz, nem fordultak bírósághoz, nem tudtak jogorvosattal élni, nem tudtak, akkoriban. Hát szerencsére azóta érvénybe lépett a Lisszaboni szerződés, nem létezik már a harmadik pillér. Az Európai Bizottság javaslati joggal bír, együttdöntési eljárás érvényesül, a tagállam szintén csak végrehajtás, ahol is az Európai Bíróság ellenőrzési felülvizsgálati joggal bír. Ám ez azt is jelenti, hogy nem lehet egy, egy, egy, egyetlen csapásra megoldani dolgokat. A javaslatok a normális csatornán kell végighaladjanak, azokon a csatornákon, amelyeknek létrehozását önök, európai parlamenti képviselők kérték az Európai Bizottságtól. Először is szükség van egy átfogó elemzésre, arra nézvést, hogy mit lehet megcsinálni, mi az, aminek, mi az, ami hozzáadott értéket hoz, mi az, ami észszerű. Ezt kell kövesse egy közvita, mely a során kiderül, hogy azok a gondolatok, amelyeket mi az asztalra tettünk, vajon elfogadásra nyernek-e vagy sem a társadalmak, a civil társadalmi képviselők, a, a, a, az egyes ágazatok, a tagállamok, a nemzeti parlamentek részéről, hiszen most már az utóbbiak is szerepet kaptak ezen kérdésekben, és át kell menjen mindez a szubszidiaritási elv tesztjén is. Ezt kell kövesse egy hatástanulmány, hatásvizsgálat, hogy felfedjük, hogy van jó felé halad-e a, a javaslat. És csak ezt követően valósul meg, kap formát az Európai Bizottság javaslata. Ha önök vissza akarnak térni az elmúlt évek gyakorlatához, akkor csak mondják meg nekem emlékeznek, mi történt azokkal a javaslatokkal. Először is nemzeti parlamentekben blokkolták ezeket, és helyesen. Komolyan kell, komoly javaslatokat kell kidolgoznunk azon jogi feltételezések alapján, miszerint amit mi teszünk, az erőteljes, megvalósítható, a tagállamokban végrehajtható intézkedés kell legyen azt nem akarom, hogy az általon kiadott első javaslatra azonnal a luxemburgi bíróság elé vigyék, illetve a Strasburgi Bíróság elé vigyék, és ott támadják meg ezeket. Mindannyiunk számára az a fontos, hogy úgy működjünk, hogy az állampolgárok megértsék, hogy az itteni tevékenységünk hozzáadott értéke számunkra kézzelfogható előnyöket hoz. Igen, én, mint európai biztos, a nőjogi, nőjogokért felelős biztos annak idején, meg sokszor meghallgattam a parlament véleményét arról, hogy mit kellene tennünk, hogyan lehetne jogbiztonságot teremteni minden tagállamban a nők számára, arra vonatkozom, hogyha ha erőszak áldozatai lesznek, akkor minden esetben jogorvoslatot kapnak, és nem csak az egyfajta illúziót. Úgyhogy ezen tapasztalatok alapján kell itt együttműködnünk, több száz intézkedést kell Lisszaboni vá tenni, ki kell emelni a, a ködös homályból, és világosá kell tenni, világos jogszabályokká kell ezeket tennünk. Több száz intézkedést, amelyek nem működtek, nem működtek. Az elfogadási parancs például, Latford asszony éppen említette ezt. Persze ezt nem hagyják végre a tagállamokban ezen jogi eszközt, mert a, a kölcsönös elismerése ezeknek, és a kölcsönös bizalom, amely a kölcsönös elfogadás alapja kell legyen, nem épült fel, nem valósult meg. Mindezt a köz, kölcsönös bizalom hiányában nem lehet felépíteni. És nem lehet egy rendelettel létrehozni a kölcsönös bizalmat. Például a, a bírók fejében. Európa szerte. Fel kell építenünk ezt a kölcsönös bizalmat olyan jogszabályokkal és olyan intézkedésekkel, melyek az állampolgárok jogait helyezik előtérbe minden tagállamban. Azért, hogy a bírók végre is hajtsák azokat a szabályokat, amelyeket előrányzunk. És persze gyorsan haladunk ezen az úton, a cselekvési terv, a kérdést feltevő képviselő nincs már itt, a, a nők elleni erőszak elleni harc érdekében. 2011-ben egy átfogó szöveg született a mindenféle az áldozatok védelmére, én nem külön-külön értékelem, nem kategorizálom a különféle áldozatokat, bűncselekmények áldozatait, mindegyikkel foglalkozni kell. És persze foglalkoztunk az adatvédelemmel is, amikor sajnálatos módon az Európai Parlament nemet mondott arra a módszert arra, ami Lisszaboni szerződés előtt érvényesült. Úgy nem folytatjuk a munkát, ez biztos, ahogy a Lisszaboni szerződés előtt volt az szokásos. És a szakbizottság elnöknek mondom, ön is tudja, hogy az önök szakbizottsága és a többi is teljes mértékben integrálódik ezekben a, ezekben a folyamatokban. Nagyon sok közös teendőnk van tehát. Nagyon sok szakmai, technikai kérdés, melyeknek nagyon nagy hatása van társadalmainkra, és persze el kell tudnunk magyarázni a lampogaraknak azt is, hogy mit teszünk és miért tesszük ezeket, mert ez is része az egész folyamatnak, nem is a legegyszerűbb része. Igen, intézkedésekre van szükség, például az illegális bevándorlás ügyében, meg a menedék ügy kérdésében kollégám Cecilia Malmström nagyon konkrét javaslatokkal élt a idegális bevándorlás, a, a határvédelem és a legális bevándorlás ügyében. Fontos volna, hogy a parlament és a tanács elfogadja ezeket a javaslatokat, a menekült ügyi csomagot, a, a közös visszatelepítési programot, a kölcsönös elismerést, és azt a nem rég elfogadott cselekvési tervet, amely a kísérlet nélküli kiskorúakra vonatkozik. Rengeteg minden van épülőben, rengeteg minden van a, a folyamat, amely, amely ott van a, az épülés folyamatában, de hát egy csapásra nem lehet mindent megoldani. Hadd éljek egy példával. Kérték, hogy legyen diszkrimináció ellenes irányelv. Hát sajnálatos, hogy ezt én kell elmondjam, ezt egyhangú döntéssel kell meghozni, és a tanács blokkolja ennek az irányának az elfogadását. Akkor mit tehetek én? Mit tehet a bizottság? A bizottság a diszkrimináció ellenes jogalkotási javaslatot asztalra tette, a tanács leblokkolt. Tehát fordulnak a tanácshoz, beszéljenek a tanácssal. A, egy nemű, azonos nemű párokra vonatkozóan önök is jól tudják, hogy a szubszidiritás elvei érvényesülése alapján a tagállamok jogosítványa, hogy szabályozzák azon elbánást, amelyet, amelyel illetik az azonos neműek, nemű párokat. Ami minket érint, az azonos nemű párok határon átnyúló e, kezelése. Én azonban Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Románia, Görögország, Luxemburg helyett nem tudok ez ügyben fellépni. Ezt az érintett tagállamok maguk kell, hogy megtegyék. Én csak azt tudom biztosítani, hogy ne legyen diszkrimináció ezen személyek ellen, amikor a mobilitással kapcsolatos, jogaikat érvényesítik. Mi csak ezt tudjuk biztosítani. És elkezdtük már annak vizsgálatát is, hogy a, a mobilitás kapcsán az állampolgárok jogainak kapcsán, azon együttműködés kapcsán, mely a jogi rendszerek között bein, be, létre kell jöjjön, illetve a határok légiesítése tárgyában, amely határok még fennállnak, még mindig az egységes piacon is, amely sajnálatos módon azt kell mondjam, nem egységes piac, amikor állampolgárokról van szó, és Mário Monti jelentését magam is elolvastam. Nagyon sok eleme van ennek a jelentésnek, melyik rámutat arra, hol lehet kitörni, hol lehet tovább lépni. És tudják, mi az én Bibliám? Az a jelentés, melynek szerzője egyik képviselőtársuk, és amely minden olyan elemet tartalmaz, mely a, az állampolgárok szabad mozgását lehetővé tenné, és minden problémát felsorol, amelyeket meg kell oldani ezzel kapcsolatban. Azt javaslom önöket, hogy ezeket egyenként vegyék számba, oldják meg egyenként egymás után ezeket a problémákat, együttműködve velünk. Én az egyes javaslatok alapján ahány javaslatra szükség van, annyival élünk, ha kell éjszaka is dolgozniuk kell, nem tudom, megengedi-e a, a, az emberjogi vagy a, a munkavállalók jogait taglaló szabályozás, hogy önök éjszaka is dolgozzanak azokon a kezdeményezéseken, amelyeket benyújtunk, addig nyújtjuk be ezeket, amíg meg nem oldjuk az összes ilyen problémát egymás után. Azonban egyedül ezt nem tudom megcsinálni, kell az önök segítsége, konstruktív segítsége. Segítsenek abban, hogy egyik elemet a másik után tudjuk megoldani, még akkor is, hogyha hetente egy elemet tudunk leküzdeni. Én bármikor szívesen eljövök az önök szakbizottságaiba, olyan gyakran, amikor hívnak, elnök úr, és újra és újra megtárgyaljuk ezeket a kérdéseket elemről eremle, lépésről lépésre. Öt év múlva bizony megváltozik ez a földrész, ha segítenek. Grazie. La discussione. Köszönöm szépen, ezzel a vita lezárult.